Ársza miniszterrel egy nagyon fontos ö, csomagot írunk ma alá, a Telekom csomagot. Miniszter asszony, biztos asszony. Kedves barátaim, a háztagjai, ezek a jogi aktusok, amelyekből a